Üdvözlöm a bizottság nevében és a asszony nevében az állásfoglalást. Köszönöm szépen, köszönöm Tegüht biztos úrnak. Akkor a vitát lezártuk. Hat módosítót nyújtottak be. A különböző frakciók részéről több módosító érkezett, szocialisták, a liberálisok, a néppárt, a GUE részéről, az néppárt részéről, a az NLG részéről, az ECR részéről is. Holnap 12-kor szavazunk. Tehát ezt lezárjuk, és a következő napi rendi pontunk egy közös vita a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatosan. A szájfi féle jelentéssel kezdjük. Az emberi jogok, a szociális és környezetvédelmi normák a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban a jelentés száma 312-2010, a következő jelentés, Zsadó jelentése nemzetközi kereskedelempolitika az éghajlat változással kapcsolatos követelményekkel összefüggésben, a 310-es 2010-es, a következő a dezírféle jelentés, a vállalati és szociális felelősségvállalás a nemzetközi kereskedelemben. És most először a vitában Szájfi úrnak adom meg a szót asszonynak adom meg a szót. Monsieur le commissaire, mes chers collègues. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Ennek a jelentésnek a témája a nemzetközi közösségben is vitatott kérdés. A fejlődő országok úgy vélik, hogy a fejlett országok az emberjogi záradékokat arra használják, hogy protekcionizmussal éljenek, miközben a fejlett országok a szociális és környezeti dömping miatt eh, aggódnak a fejlődő országokban. Én megpróbáltam azt megvizsgálni, hogy a nemzetközi kereskedelmi érdekeket hogyan lehet összeegyeztetni ezekkel a kérdésekkel. Mi lesz akkor, hogyha mindenki ugyanazon szabályokat követi? nemzetközi kereskedelmi megállapodások eh, tekintetben, ha változtatni akarunk, akkor az uniónak fel kell nőni a feladathoz az alapító atyák eh, szellemében kimondja a szerződés is, hogy az Európai Uniónak a fenntartható eh, szociális környezeti fejlődéset kell tennie, mint multi, mint, eh, mint több oldalú, mint két oldalú, mint egy oldalú szinten kell ezzel a kérdéssel valamit kezdeni. A nemzetközi szervezetek, főként gondolok itt a WTO-ra, világkereskedelmi szervezetre, e, nagyobb nyomást kell gyakorolni, hogy a környezeti szociális normákat e, tiszteletben tartsák. Ezért javasoltam azt, különösen, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet is eh, megfigyelő státuszt kapjon a WTO-ban. Ami a környezetet, környezetvédelmet illeti, úgy vélem, hogy a környezetbarát technológia prioritássá kell, hogy váljon, mert hát ez azt jelenteni, hogy a foglalkoztatáspolitikát is megújíthatjuk, új növekedési potenciált teremthetünk európai országok számára, amelyek vezető szerepet vállalnak a környezetbarát technológia fejlesztése során. Ugyanakkor egy valódi környezetvédelmi világszervezetet is létrehozhatunk, amely a környezeti dömping esetében valódi vita kezelő szervezetté válhatna. A jövőbeni kereskedelmi megállapodásokban is alkalmazni fogjuk a környezeti záradékokat, illetve a, a szociális emberi záradékokat. Nagyon fontos, hogy ezeket a normákat minden képpen tiszteletben tartják az unió kereskedelmi partnerei, hiszen ezek az alapvető normák eseti alapon is elfogadható a partnereinkkel, figyelembe véve, hogy az adott ország hol áll a fejlődésben. Ez a fokozatos és rugalmas hozzáállás, megközelítés sokkal tisztességesebb lenne, és kiegyensúlyozottabb megközelítés lenne a partnereinkkel szemben. Ugyanakkor a két oldalon megállapodások végrehajtását is figyelemmel kell követni, erre vonatkozóan hatás tanulmányokat kell a tárgyalások előtt, alatt és után végezni. Ezen tanulmányoknak nem csak a fenntartató fejlődést, hanem az emberi jogokat is vizsgálniuk kell. Végezetül bízom benne, hogy gyors változásokat várhatunk, ami a több oldalú megállapodásokat illeti, mert a GSP az általános preferencia rendszer reformjára nem sokára e, sor kerül majd. A 30 emberjogi, munkajogi és egyéb egyezmény ratifikációját is magával hozza majd a GSP reformja, de a ratifikáció édeskevés, ezeket végre is kell a gyakorlatban hajtani, erre kell koncentrálnunk. Az Európai Bizottságnak ezt kell vizsgálnia, és vissza kell vonnia e, a preferenciákat, a preferenciális eh, elbánást, hogyha nem tartják tiszteletben ezeket az egyezményeket a kereskedelmi partnereink. Csak fokozatosan érhetünk, érhetünk el eredményeket egyik napról a másikra. Ez nem megy, ezért minden szinten napról napra ezen kell munkálkodnunk. Köszönöm. Köszönöm, Szájfi asszony. Most pedig négy és fél percben Zsadó kolléga kap szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Jó estét kívánok! Az Európai Unió éppen a Lisszaboni szerződést követően megpróbálja újra definiálni kereskedelem politikáját és hozzáigazítani iparpolitikájához. Három jelentés van most itt előttünk az Európai Parlament előtt, amelyek ugyanarra a témára vonatkoznak tulajdonképpen, hiszen itt arról a kérdésről van szó, hogy a kereskedelem politikát, a szociális, a környezetvédelmi, illetve emberi jogi kérdésekkel hogyan lehet összeegyeztetni. És ez megfelelő időben érkezik, hiszen állandó skizofréniában, tudathasadásban élünk, a nyilvános vitában mindig vannak olyan vállalatok, amelyek a szociális jogokat kétségbe vonják, a környezetállapota romlik, ugyanakkor szabadkereskedelmi megállapodásokról tárgyalunk, a WTO keretében egy sor intézkedésről tárgyalunk, amelyek azonban szerencsétlen módon nem kapcsolódnak a nyilvános vitához. Hogyan lehet a közvéleménynek megmagyarázni, hogy egy olyan futballlabda, amelyet importálunk az Európai Unióba, ezt észszerű kritériumok szerint állítják elő, és egy olyan focilabda viszont szintén az EU-ba juthat, amelyet a gyermek munka révén állítanak elő, embertelen körülmények között, tehát ezt nem lehet megmagyarázni. Ez a felelősségünk, hogy a kereskedelem politikába a szociális és környezeti kérdéseket is integráljuk. Az én jelentésemben a következőkről van szó. Egyes importok ö, esetében az európai kibocsátás egyharmada nem az EU-n belül jön létre, hanem az importált áruknak köszönhetően. És itt jön, itt lép be a képbe az éghajlatpolitika kérdése, hiszen hogyan lehet megmagyarázni a nyilvánosságnak, hogy egy szabadkereskedelmi megállapodást fogadunk el, és megpróbálunk fellépni az erdőírtás ellen, Cancunban egy megállapodásról tárgyalunk, ugyanakkor máshogyan cselekszünk. Azt hiszem tehát, hogy a különböző elemeket mindenféleképpen összhangba kell egymással hozni. Amikor kidolgoztuk ezt a jelentést, akkor egyébként a frakciók elnyék jelentéstevőinek mindenképpen köszönetet szeretnék mondani, hiszen nagyon konstruktívan dolgoztunk együtt, és remélem, hogy ez a holnapi szavazáson is tükröződik majd. De itt nem, a dolgok nem feketék vagy fehérek, a kereskedelem liberalizációja és a környezet elleni harc károsíthatja a kereskedelmünket, megpróbáljuk ezt a szembeállítást elkerülni, a széndiokszid kibocsátásnál megpróbáltuk rögzíteni, hogy milyen ágazatok lehetnek veszélyeztetettek, és milyen eszköztárunk van ezek védelmére. Ugyanez érvényes az antidömping vitáknál, a WTO-nál, amikor a termelési folyamatot vizsgálják, a majdnem minden témánál megpróbáltunk javaslatokkal jönni, amelyek előremutatóak. Konkrét javaslatokkal például annak tekintetbevételével, ami az Európai Bizottság, illetve amely más, ami más európai szervek tennivalója lesz. Remélem, hogy ez az együttműködés és konstruktív munkamódszer holnap tükröződik majd a szavazáskor, és még egyszer köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak a munkájukért. Elnök, köszönöm Zsadó kolléga, következőként négy percben Dezir kolléga kap szót. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers... Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Én is azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságban dolgozó, illetve az árnyék jelentésevő kollégáknak. Nagy segítséget kaptam a harmadik jelentés elkészítéséhez. Számos olyan javaslatot kaptam a módosítókban, amelyek nagyon innovatívak, és elősegítik, hogy a szociális felelősségvállalás beépüljön a nemzetközi megállapodásokba. Másra következőben komoly elvárások alakultak ki a polgárok körében, a politikai elvárások is születtek ebből. Le kell szülnünk, szűrnünk a tanulságokat, és a nemzetközi kereskedelmi megállapodásoknak a globalizációt, a szociális célok elősegítését kell szolgálnia. De természetesen nagyon fontos, hogy a vállalatok, a gazdasági szereplők, és különösen a multinacionális cégek, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak a nemzetközi kereskedelemben, komolyan számukra komoly előnyt és hasznot jelentett a globalizáció termékeik elhelyezésében. A, az alacsony költségű, alacsony munka és termelési költségű országokba telepítették ki számos tevékenységüket, A verseny egyébként a befektetések, befektetési forrásokért folytatott harcban is megnyilvánul. Ha különböző ipari katasztrófákat figyelembe veszünk, a bopáli katasztrófát Indiában, ahol több millióan estek áldozatul, ugyanakkor a nagy vállalat még mindig büntetlen, vagy nagy kitermelő cégek Afrikában, amelyek a környezetet rongálják, az embereket rabszolgasorba taszítják, gyermekmunkát alkalmaznak, és ez, a példákat sorolhatnánk Ázsiától Közép-Amerikáig. És azt tudnunk kell, hogy ezeknek a vállalatoknak a központjai általában Európában vannak, vagy, Euró- vagy Amerikában. Itt az elnök félbeszakítja, sajnos a tolmácsok nem tudják követni, kérem lassítson. Köszönöm szépen, igyekszem akkor lassabban beszélni, de hát az órára is néznünk kell. Ebből egy komoly vita fakadt, amit a parlamenten belül folytattunk le, a szociális és környezetvédelmi felelősség tekintetében a vállalatok esetében. A környezetvédelmi standardok már megjelennek a kereskedelmi megállapodásokban. A kereskedelmi megállapodások természetesen kötelező rendelkezéseket tartalmaznak az aláírók számára, ugyanakkor a vállalati felelősségvállalás egy önkéntes alapon működő folyamat, az úgynevezett CSR, de minden esetre ez is nagyon fontos kelléke a fenntartható fejlődésnek. Éppen ezért törekszünk arra, hogy a vállalati felelősségvállalást beépítsük egy külön záradékban a, fejlődé, a fejlesztési fejezetbe az egyes kereskedelmi megállapodásokon belül. Ehhez pedig egyértelmű kötelezettségvállalásra van szükség a vállalatok részéről, kölcsönös kötelezettségvállalásra. Egyrészt meg kell győznünk a vállalatokat, hogy ezeket a célkitűzéseket rögzítsék és kövessék nyomon, ugyanakkor azt is meg kell hallgatnunk, hogy a szakszervezetek és a civil társadalom mit mond. Rendszeresen ellenőrizni kell az átláthatóságot, azt, hogy a vállalatok foganatosítanak-e elővigyázatossági intézkedéseket, nem sérülnek azok az alapelvek, amelyek a környezetvédelemre és egyéb követelményekre vonatkoznak. Ehhez van szükségünk bizonyos mechanizmusokra. Köszönöm szépen. Nachsicht, aber tényleg belátó vagyok, de egyes dolgok tényleg nem mennek. Négy perc felszólalás ideje van, négy és fél perce beszélt az én megszakításom ellenére. Hát ez azt hiszem minden képviselőre érvényes. Mindjárt önkövetkezik, kolléga, megpróbálok igazságos lenni, de időközben elmondtam, hogy az órára is kell tekintenem, hogyha élénkebb vitát akarunk, akkor ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az előadó, a felszólalóknak gyorsabban kell felolvasniuk, és nem csupán a francia választókra kell gondolniuk, ez minden kollégára érvényes, ne csupán saját választóikra gondoljanak, hiszen a honlapunkon az Európai Unió polgárainak felkínáljuk a tolmácsolt szöveget, és hogyha a tolmácsok nem tudnak önökkel lépést tartani, akkor az Európa többi része nem önök anyanyelvén beszélünk nem fogják ezeket megérteni. Tehát ezért a felszólalási időt is korlátoznom kell, mert különben elvennénk másoktól felszólalási időt, és aztán következik majd a kezdély. Az ügyrendi kérdésben adok most szót. This is the second time. Elnök úr, most másodjára ülök e a plenáris ülésen, és látom azt, hogy megszakítanak egy hozzászólót azon az alapon, hogy túl gyorsan beszél. Nem tudom, hogy ön milyen gyakran szól hozzá, de azzal, hogy megszakítja a hozzászólót, tönkreteszi a beszédét. Dezir úrral egyáltalán nem értek egyet, de mégis úgy gondolom, hogy az tolmácsok fizetett európai köztisztviselők, ha nem bírják a tempót, az az ő bajuk, az elnöknek nem szabad megszakítani a hozzászólót. Herr Kollege, es ist sehr wohl meine Aufgabe. Kolléga, ez az én feladatom. Hogyha egy 100 méteres futó nak egy millió eurót fizetnek, hogy 10 másodperc alatt legyen képes. Hogyha még többet fizet, nem fogja tudni 5 másodperc alatt lefutni ezt a távot. És én arra vagyok kötelezve, hogy megszakítsam a felszólalót, hogyha túlságosan gyorsan beszél. 13 éve vagyok képviselő, és nagyon jól tudom, hogy a tolmácsok, hogyha már nem képesek követni a ritmust, akkor itt van egy lámpa, ami villog az én pulpitusomon, hogy lassítsanak. Ezt már a szakbizottságokban is átéltem, hogy a kabin már nem ö, tudja követni, hogyha csak egy valaki ö, tiltakozik, akkor pervers asszony amit megengedem magamnak azt, amit ön megenged a saját szakbizottságában magának. Tehát az ügyrendi kérdéssel kapcsolatban próbálom tisztázni ezt a kérdést. Beres asszony mikrofon nélkül szól hozzá. De Gust biztos úrnak adom meg a szót. Thank you, uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Biztosíthatom, hogyha 100 métert síkfutást kellene teljesítenem, akkor az legalább 15 másodpercembe telne, úgyhogy a tolmácsoknak nem hiszem, hogy legalábbis e szempontból problémát fogok okozni. te tartozom az INTA bizottságnak és az előadóknak ezen jelentésekért, amelyek nagyon fontos kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió kereskedelem politikája hogyan járulhat hozzá alapvető céljaink eléréséhez, Gondolok itt elsősorban az emberi jogokra, a gazdasági jólétre, illetve a szociális társadalmi igazságosságra, a fenntartható fejlődésre, a környezet védelmére és az éghajlatvédelemre. Rövid idő áll rendelkezésemre, ezért képtelen vagyok minden egyes jelentésre részletekben reagálni, de egy pár általános megjegyzést engedjenek meg nekem. Három jelentésről van szó, amelyek között van bizonyos fokú átfedés, a szakpolitikai koherenciáról beszélnek, és arról, hogy a kereskedelem politikát úgy kell folytatni az Európai Uniónak, hogy az, az általános céljait szolgálja, különös tekintettel gazdasági, szociális és környezetvédelmi célokra teljes mértékben egyetértek azzal a célral, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközt ezen célok szolgáltába kell állítanunk. Ugyanakkor hangsúlyozni kell azt is, hogy a hatékony fellépés azon eszközökre épülhet, amelyek elsősorban alkalmasak e, ezen célok elérésére. Az Európai Unió szociális modelljének megőrzése értékeinek és elvének megőrzéséhez hozzájárulhat a kereskedelempolitika. Ezek nagyon fontosak számunkra. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy nem minden problémára találhatunk megoldást kereskedelempolitikával. Más politikák talán célra vezetőbbek bizonyos problémák megoldására. Különböző érdekekkel kell kiegyensúlyoznunk, a politikai döntéseket, választásokat kell meghoznunk. A kihívások különböznek, attól függ, hogy autonóm eszközökről beszélünk, mint például az általános preferenciarendszer, többoldalú vagy kétoldalú megállapodásokról. A SAIFI jelentés az e, e, felismeri azt, hogy az emberi jogok, a környezetvédelem, a szociális jogok területén is sokat tehet a kereskedelem politika, hiszen hatékonyabb lehet a fellépésünk, de ez csak akkor megy, hogyha a partnereink is benne vannak eh, ebben. Eh, nagyon nehéz éppen ezért konszenzusra eh, jutni sok esetben. A nemzetközi irányítás és kormányzás javításának a célja az, hogy a különböző fórumokon, például a WTO-ban, az ILO-ban, a nemzetközi éghajlat változási tárgyalások során is ezt képviseljük. A három jelentés három különböző irányt mutat. Pragmatikusnak, gyakorlatilasnak kell lennünk, és meg kell találnunk a legjobb, rövid távon és hosszú távon sikeresnek számító lépéseket előre tekint, kell tekintenünk, ugyanakkor az Európai Bizottság kereskedelem politikája azonnal eredményeket is kell hozzon. Ugyanez igaz a kétoldalú megállapodásokra, a szabadkereskedelmi megállapodások, van szereplő záradékok nem szabad, hogy jó szándék záradékká degradálódjanak, gyakorlati megvalósulásukra van szükség. Zsadó úr jelentésére tovább lépve elmondhatom, hogy a kibocsátás áthelyezés carbon leakage veszélyt kell csökkenteni, a, a határ igazgatási lépések felvetnek bizonyos problémákat. Az igazság az, hogy körültekintően kell eljárnunk, minden lehetséges következményt fel kell mérni, mielőtt következtetésekre, túlzott következtetésekre jutnánk. Minden lehetséges megoldást körbe kell járnunk. Ami a Dezir úr által jegyzett jelentést illeti a vállalati társadalmi felelősségvállalás témájában. Nos, valóban az Európai eh, Bizottságnak eh, szigorúan eh, vett szabályozó szerepe nincs. Támogatnunk kell elsősorban az ez irányú erőfeszítéseket, ahogy arra Dezir úr is kitér. A CSR, a vállalati társadalmi felelősségvállalás eh, nem mentesíthet egyetlen egy tagállamot sem az alól, hogy a hatályos törvényeket betartsák, ugyanúgy, ahogy a vállalatok eh, tevékenységét sem lehet minden szempontból eh, államilag szabályozni. Az OECD vonatkozó szabályt 2011-ben fogják elfogadni, ami jó példája annak, hogy milyen hasznos munkát folytathatunk ezen a téren. A három előttünk fekvő jelentés nagyon konkrét témákat e, és megoldásokat ölel fel, annak érdekében, hogy fellépésünk koherensebb, következetesebb e, legyen a szabad kereskedelmi megállapodások e, terén, a CSR és környezetvédelem, éghajlatvédelem terén is. Természetesen ezek nem találnak süket fülekre az Európai Bizottságban ezek a javaslatok. Ugyanakkor jó néhány ponttal kapcsolatban komoly fenntartásaink is lehetnek, azonban a jövő év során, amikor a GSP rendszer felvizsgálatára tárgyalunk, alkalmunk lesz részletesen megtárgyalni ez irányú politikánk változását, az Európai Bizottság hajlandó arra, hogy az Európai Parlamenttel karöltve megvizsgálja, hogy milyen életképes, eh, gyakorlatban is életképes eh, megoldásokat találhatunk az analitikus szakpolitika formálás, előre tekintő, mégis reális várakozásokra építő szakpolitika formálás a közös célunk és érdekünk. Köszönöm szépen biztos úrnak, és most a szakbizottságok nevében először is David Martin úr a külügyi szakbizottság képviseletében kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! az európai kereskedelempolitika pusztán arról kell, hogy szóljon, hogy maximális előnyökhöz jussunk, vagy pedig, hogy elősegítse a szélesebb körű, általánosabb céljainkat a környezetvédelem, a szociális területen, az emberi jogok területén, a demokratikus értékek területén. Az előttem szóló három jelentéstevő is megerősített abban, hogy igennel kell erre a kérdésre válaszolnunk. Az emberi jogokat, a környezetvédelmet, a munkajogot mindenféleképpen meg kell, hogy jelenítsük, és meg is jelenítjük a megállapodásainkban. De a kérdés az, hogy ezt úgy tesszük-e, hogy azokat megfelelően alkalmazni lehet-e, és érvényesíteni lehet. Az ezzel kapcsolatos eh, albizottság a parlamenten belül komoly kételjének adott hangot. Ha szeretnénk, ha a jövőbeni nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban az aláírás a környezetvédelmi hatástanulmánytól legyen függővé. Úgy gondoljuk, hogy a kereskedelmi megállap, kereskedelmi politikai megállapodások felfüggesztése emberi jogsértések esetén mindenféleképpen indokolt, és erre már történtek is lépések. A GSP Plus esetében a kedvezményezettek esetében egy konzisztens benchmarkingot kell alkalmazni annak érdekében, hogy a munkajogi, környezetvédelmi és emberi jogi elvárások és követelmények konzisztensen valósuljanak meg. Mindhárom jelentéstevő is helyesen hangsúlyozta, hogy ezeknek a céloknak nem öncéloknak kell lenniük, hanem egy szélesebb körű általános stratégia részeként az éghajlat és a környezetvédelmi érdekés, érdekében. Köszönöm szépen Martin kollégának, és akkor a fejlesztési szakbizottságból két kolléga kap szót. Mi pánztva. Elsőként Kacsmerek úr. Ó, köszönöm elnök úr, hölgyeim és uraim, nagy örömömre szolgál, hogy Dekucht biztos úr és a három előadó jól látják azt, hogyha a szélesebb értelemben vett szociális és környezetvédelmi normáinknak érvényt kívánunk szerezni, akkor a szakpolitikáinkat szinkronizálni kell. Nem csak a nemzetközi kereskedelem, hanem a fejlesztéspolitika fontos ezen a téren, hiszen így tudjuk alapvető, számunkra alapvető a bíró értékeinket a világban sikeresen képviselni a SZAIFI jelentéshez a szakbizottságom benyújtott bizonyos megjegyzéseket, amelyben jeleztük, hogy az emberjogi normák lábbal típrása szemukra elfogadhatatlan, és hangsúlyozni kell a Nemzetközi Munkahogyi Szervezet normáinak tiszteletben tartását is. Köszönöm. Köszönöm. Következzék Grész kolléganő egy percben. Hogyha megengedik, a Fejlesztési Szakbizottság nevében néhány gondolatot szeretnék kiemelni. Az éghajlatváltozással összefüggésben az a helyzet, hogy főként a helyi lakosokat sújtja ez, éppen ezért a környezetvédelmi szempontokat is be kell vonnunk a kereskedelmi kapcsolatokba. Fontos, hogy ez a kettő egymással összhangban legyen, kereskedelempolitika szegénység leküzdésével összefüggésben és a környezet megőrzésével összefüggésben. A környezetvédelmi záradékokat fel akarjuk venni a kereskedelmi megállapodásokba, a megfelelő technológiák transfere, a 20%-os emisszió a közlekedésre vezethető vissza, ezzel összefüggésben munkahelyeket kell teremtenünk a fejlődő országokban, és az emissziót is csökkentenünk kell. Elnök, köszönöm Krész kolléga, most a foglalkoztatás ügyi, szociális ügyi szakbizottság nevében Beresz asszony kap szót. Elnök úr, biztos úr. A foglalkoztatásügyi és ügyi szakbizottság nevében Harlem Dezir kollégánk jelentéséhez csatlakozni tudunk. Szakbizottságunkban és máshol is felvetettünk egy fontos kérdést, azaz mi is az értelme a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának. Ez egy öncél, vagy pedig ez ahhoz kell, hogy vezessen, hogy megfelelő törvényeket hozzanak, amelyek kötelező érvényűek a vállalatok számára. Nos, most erről gondolkodunk a vállalatokon belüli kormányzáson, és szeretnénk ezt a vitát előrevinni. Szakbizottságunk azt mondta, hogy a szociális felelősségvállalás fontos, hogy itt és máshol a világon kereskedelmi megállapodások keretében harcoljunk a fekete munka, illetve az adócsalás ellen. Természetesen ehhez a megfelelő szereplőkre is szükség van, és ide tartoznak a szakszervezetek, az üzemi tanácsok úgy szintén. Őket is mobilizálni kell, hiszen ők is hozzá tudnak járulni ehhez a témához, amely fontos. És hogy megfelelő forrásokat is felhasználjunk ehhez, az EU, az ENSZ és a megfelelő egyéb konvenciók, megállapodások betartandók, sok nemzetközi szervezet hallathatja a szavát ezen a területen, és azt hiszem, hogy a vállalatok társadalmi felelősségvállalása egy eszköz ahhoz is, hogy a versenyképességet növeljük. Ezt az eszközt is alkalmaznunk kell, mégpedig mindenhol. A vállalatok társadalmi felelősség vállalását normák alapján határozzuk meg, amelyek tulajdonképpen általánosan elismertek. Természetesen ezek a normák nem helyettesítik a kollektív tárgyalásokat, azonban a kereskedelmi megállapodásoknak ezek új lendületet kell, hogy adjanak. Elnök, köszönöm Berez kolléganő, következőként két percben, szintén a foglalkoztatásügyi bizottság nevében Havit kolléga következik. Mint a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos jelentés, jelentéstevőként én is üdvözlöm a CSR-re vonatkozó dezérféle jelentést. Ez a kezdeményezés mindenféleképpen jól tükrözi, hogy a közpolitikákban mennyire fontos, hogy megjelenjen ez a szempont, illetve az új nemzetközi kereskedelem politikai, kereskedelmi megállapodásokban is. A CSR mechanizmusokat globálisan kell fejtetni, és az OECD irány mutatások is, az OECD irányelvek is ezt támasztják alá. A 25-ös cikket különösen támogatom, nevezetesen, hogy ezek az irányelvek itt is érvényesüljenek. Nemzeti kapcsolattartó pontokat fog kiépíteni az EU e tekintetben. Professzor John Ruggie, aki az emberi jogokkal foglalkozik, szintén üdvözölte a jelentést, és gratulált még akkoriban a svéd elnökségnek, hogy átültette az, a tanácsi konklúziókba az ENSZ vonatkozó ajánlásait. Nevezetesen az emberi jogok is érvényesülni érvényesíteni kell a különböző kereskedelmi megállapodásokban. Én is támogatom a 15-ös cikkben az átláthatóságra törekvést, ugyanakkor a nem pénzügyi jellegű nyilvánosságra hozatali követelmény egyértelműen arra vonatkozik, hogy a vállalatoknak a környezetvédelmi, munkajogi és egyéb szempontokra vonatkozóan is jelentésekkel élniük. Én a az előbb, amikor megszakítottam a kollégát, nem azért szakítottam félbe, mert túlépte az idejét, hanem mert a tolmácsok túl gyorsnak tartották. Tehát kérem, hogy mindenki tartsa a megfelelő sebességet. Kaspari úr következik a frakciók nevében, először is a néppárt nevében. Tisztelt elnök úr, tisztelt Viland elnök úr, tisztelt kollégák! Mindhárom jelentéstevének szeretnék gratulálni. A vita és a tárgyalás a jelentésekkel kapcsolatosan kiváló példája annak, hogy hogyan tudunk közös nevezőre jutni. Egy dologra szeretnék most összpontosítani, az a benyomásom, hogy a három jelentés elsősorban intenzíven arról szól, hogy a három szakpolitikai területen, amiről a jelentések szólnak, mit várunk el a megállapodásoktól. Dezir úr esetében a vállalati társadalmi felelősségvállalásról, Zsadó esetében a környezetvédelemről, a harmadik kollega esetében pedig az emberi jogokról van szó. Mit tesznek azonban az egyes szakpolitikai területek? Tehát a környezet Eh, eh, szakpolitikusokat, a szociális szakpolitikusokat és egyebeket arra kényszerítjük, hogy ellássák saját eh, házi feladatukat ezeken a területeken. Természetesen a célokkal egyetértek. De szerintem ezt összeötvözni kéne a kereskedelem politikákkal is. Különösen például az éghajlati területen Kopenhága nem jutott megoldásra, nem tudott megállapodni Kopenhág, tudtak megállapodni Kopenhágában a tárgyaló felek. És nagyon örülnék és hálás lennék, hogyha itt a parlamenten belül a következő hetekben és hónapokban azon gondolkodnánk, hogy az egyéb szakpolitikai területek hogyan tudnak hozzájárulni a kereskedelem politikához. Én azt kívánom, hogy a jövőben a, ne csak a kereskedelemről tárgyalni. Köszönöm szépen, köszönöm. Kaspari kollega, a szocialisták nevében Arsenis kolléga. Epitrope de Gucht, Pragmatika Polisfoes... Eh, Tisztelt de Gucht, eh, biztos úr, gyakran az a helyzet, hogy eh, arról beszélünk, hogyan lehetséges intézkedéseket hozni az éghajlatváltozás leküzdésére. Az éghajlatváltozás olyan nagyméretű és olyan átfogó, hogy jelenleg ez nagyon nehézkes, természetesen jogszabályokat kell útjukra bocsájtanunk, és azokat végre is kell hajtanunk. Az egyik megoldás ezen a területen a border tax adjustments, ezek a határkiigazítási intézkedések olyan országokból érkező importoknál, amelyek például nem hajtják végre a mi intézkedéseinket, például az éghajlatváltozás tárgyában. Azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat meg kell vizsgálnunk. Belgiumban és Franciaországban mindenféleképpen el kell mélyíteni az ezzel kapcsolatos vizsgálódást. Elnök, köszönöm Arsenis kolléga következőként másfél percben az ALDE frakció nevében Kazak kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, kollégák! Először is köszönettel tartozom a három előadónak kiváló munkát végeztek mindhárman. Üdvözlöm azt a javaslatot, azt az alapvetést, mi szerint az kötelező érvényű emberjogi záradékunknak be kell kerülniük a kereskedelmi megállapodásokba, illetve hogy nagyobb figyelemmel kell követni ezek megvalósulását. A munkajogokra, illetve a nők és gyermekek helyzetére is jobban oda kell figyelni. A GSP és a GSP Plus kiváló eszköz arra, hogy a demokratikus értékeket partnerországainkban érvényesítsük, azonban szorosabban kell az emberjogi záradékokat összekötni a GSP plusszal. Nagyobb koordinációra van szükség egyrészt a WTO, illetve az ENSZ emberjogi szervezete és az ILO, azaz a Nemzetközi Munkahogyi Szervezet között. Ez utóbbinak, az ILO-nak eh, hivatalos megfigyelő státuszt kell kapni a WTO-ban. Végezetül az európai polgárok képviselőiként eh, teljes tájékoztatást kell nekünk képviselőknek kapnunk a folyó tárgyalásokról, főként a Lisszaboni szerződés értelmében kiterjesztett hatáskörünk miatt. Ami Zsadó úr jelentését illeti, természetesen a környezetbarát kereskedelem fontos cél. Ugyanakkor nem szabad elkövetnünk azt a hibát, hogy rosszul definiáljuk a környezetbarát termékeket. Éppen ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a környezetbarát megújuló energiaforrások használatára, illetve egy tisztességes környezetvédelmi ár eh, megállapítására az éghajlatvédelmi normák e tekintetű javításával teljes mértékben egyetértek. Az éghajlat eh, változás elleni harc tekintetén valószínűleg nem sikerül nemzetközi megállapodást tető alá hozni, ezért az uniónak a széndiokszid kibocsátás csökkentése terén többet kell tenni. A biomassa és a bioüzemanyagok felhasználása nak növekednie kell. Még egyszer köszönöm a három előadó munkáját, remélem, hogy ezek az kihatással lesznek a kereskedelmi politikán kalkulására. Köszönöm, Kazak kolléga. Következőként a zöldek nevében Taylor kolléga következik két és fél percben. Uh, you, Köszönöm, elnök úr. A zöldek eh, részéről én voltam a SZAF és a DEZIR jelentés árnyék jelentéstevője. Ezeket üdvözöljük, ezeket a jelentéseket komoly előrelépést jelentenek az emberi jogok, a szociális és a környezeti standardok esetében a kereskedelmi partnereinknél. Ha ezek az országok az igen vonzó EU piacra akarnak lépni és ott kereskedni, akkor teljesíteniük kell otthon is a megfelelő követelményeket. Kötelező klauzulák, záradékok beiktatása lehet az egyik mód a kereskedelmi megalapodásokban. Itt igen konstruktív megközelítést hallottunk arról, hogy ez emberi jogokkal, a szociális és munkajogi követelményekkel hogy tudunk különböző szinteken foglalkozni. És üdvözöljük Szalfi asszony javaslatát, hogy be kell vonnunk a különböző nemzetközi szervezeteket, és az ILO, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szerepét is erősíteni kell. Ugyanakkor mi azt szeretnénk, ha ezek a követelmények kötelező érvényűek, és ne önkéntesek ön, alapon teljesítendők legyenek. Ezeket végre kell hajtani. Ugyanakkor nem tudunk egyet érteni a jelentéstevővel abban, hogy az emberi jogi záradékok záradék kielégítő lett volna a Kolumbiával kötött kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásban. És mindenféleképpen figyelembe kell vennünk a ház ezen irányú törekvéseit. Én maximálisan egyet értek Csadó úrral, amikor külön megnevezi a multinacionális cégeket, amelyek negatív hatást gyakorolnak a környezetre, illetve a erre vonatkozó követelményeink érvényesülésére. Ők is nagyon gyakran kihasználják az olcsó munkaerőt, sőt az olcsó, olcsó nyersanyagokat is. Őket arra kéne ösztönözni, hogy megfelelően osszák el újra az általuk megszerzett nyereséget. Lezárásképpen pedig még nagyon gyorsan azt szeretném hangsúlyozni, hogy további lépéseket kell tennünk az emberi jogok, a, szociális, a társadalmi felelősség, vállalás, előtérbe állítása terén, és ezen a területen is kötelező követelményeket kell megfogalmaznunk, nem hagyatkozhatunk az önkéntességre. Köszönöm, Taylor úr. Van Delen következik az ECR frakció nevében egy percben. Szafi úr, ezt a jelentést illeti, más országokban, például fejlődő országokban nem csupán kereskedelmi érdekek ö, mm, léteznek, például a vallási szempontok is, itt van például az EU kapcsolata Pakisztánnal, és mi kereskedelmi preferenciákat akarunk biztosítani ennek az országnak, hogy az áradások után helyreállíthassa a gazdaságát. Itt például a pakisztáni vallási kisebbségek üldözését és a blasfémiát meg kell szüntetni, vagy itt van az EU és India közötti kapcsolatok kérdése, ne engedjünk az indiai nyomásnak, hogy ne hagyjunk ki témákat, például az emberi jogok és a gyermekmunka kérdése nem hagyható ki. A bizottsághoz fordulok felhívásommal és a kollégákhoz, hogy legyen valóban szilárd az álláspontunk a 2007 márciusi néppárti állásfoglalásnak megfelelően. Köszönöm Fendálen kolléga következőként, két percben Scholz kolléga kap szót a GUE frakció nevében. Köszönöm, kedves elnök úr, biztos úr. A három jelentésben közös álláspontot képviseltünk, és szeretném megköszönni mindhárom ebben a munkáját. Ez a, ezek a jelentések a frakciókon átnyúló jelleggel születtek, és úgy gondolom, hogy a mai vita nagyon aktuális időpontban történik, ugyanis a kereskedelem politikai stratégia kapcsán számos javaslat, megfontolás, konkrét projekt kell, hogy megszülessen. Az éghajlatvédelem, a környezetvédelem, a munkajog, az emberi jogok védelme, a szegénységgel szembeni fel lépés mindenféleképpen fontos feladataink, és ezeknek meg kell jelenniük a kereskedelmi, kereskedelmi megállapodásokban is ezeket magunk, eh, magukévá kell tenni a kereskedelmi partnereknek is. A Human Development Index tekintetében megfelelő teljesítményt kell mutatniuk, ez a mi érdekünk is. És ezzel az európai gazdaságot eh, olyan helyzetbe tudjuk hozni, hogy más gazdaságokkal eh, hálózatot alakítson ki. És itt nem lehet pusztán az állami előírásokat megvalósítani. A frakciónk nevében egy ponton szeretném, hogyha mi elmélyülne a három jelentés. Üdvözöljük, hogyha a vállalatok saját maguk vállalnak társadalmi felelősséget, és több ezer ember számára biztosítják a jogaik gyakorlati érvényesülését. Gondolok itt a nyers, nyersanyag előállítása, a munk, gyermekmunka alkalmazására és a teljesen botrányos munka körülményekre a tartós, fenntartható és folyamatos nyersanyag ellátás feltételezi, hogy ezeket a szempontokat is tükrözni kell a három jelentésben. Köszönöm, Scholz úr, és most az EFT frakció nevében, nevében Dartmouth delivers. Elnök úr, a kereskedelem mindenki számára jólétet hoz. A kölcsönös jóléthez járul hozzá, a kölcsönösen van itt a hangsúly, így tehát ebből az következik, hogy a kereskedelem politika szinte soha nem szabad, hogy politikai eh, szempontok miatt háttérbe szoruljon. Az előadókat, mindhármójukat nagyra tartom, de az a filozófia, ami mögöttük található, jó néhány választás során már megbukott. Azt láthatjuk most is, hogy manipulálni próbálják az Európai Unió közös kereskedelem politikáját, amely sajnálatos módon kötelező érvény az Egyesült Királyságra is, annak érdekében, hogy egy főleg szocialista politikai célrendszert szolgáljon. Politikai szinten az előadók mahinációi imponálóak de demokrataként azt nemet kell mondanom mindenre, ezért fogunk holnap nemmel szavazni ezen jelentésekre. Köszönöm. Dank, Herr Kollege. Köszönöm, kolléga. Következőként a függetlenek nevében Stassen kolléganő kap szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, az éghajlatváltozás okai és következményei egy elméleten alapulnak, de ez már szinte vallási meggyőződésé vált. Mindent ennek a vallásnak vetnek alá, akár a nemzetközi kereskedelem vonatkozásában is. Az éghajlat diplomácia az, amit itt követelnek, de az EU-n kereskedni szeretne. Mégpedig megfelelő éghajlatvédelmi körülmények között. Hogy aztán a kereskedelmi partnerek a belső, piacuk, belső piac fejlődéséhez szeretnének-e csatlakozni, vagy nem, ezt nem tudjuk, de a több közlekedés az több kibocsátást is jelent, és az nem használ az EU-nak. Vannak például olyan országok, amelyek a mezőgazdasági termékeik tekintetében versenyeznek. Mit is teszünk itt? Hiányzik a gazdasági áttekintés. Az 51-es cikket szeretném idézni, a nemzetközi kereskedelmet illetően olyan dolgokat importálunk, amelyeket helyszínen is elő, lehet, elő lehetne állítani ismerjük a szabályokat, a specializáció a kereskedelemben a növekedés hajtó ereje. Elnök úr, ennek a jelentésnek a naív hangütése rossz a világgazdaság szempontjából. A legtöbb polgár és vállalat nem az európai éghajlatváltozási politikára vár. Megpróbáljuk ezt az, megpróbálunk mindent az észszerűtlen klímacéloknak feláldozni. És sok országnak ez teljesen mindegy, és nevetnek csak az EU önkorlátozásán. Mi pedig nagyon nagy árat rovunk ezért a polgárokra és a vállalatokra. Es folgen nun die weiteren eingetragenen Redner. Köszönöm, akkor a további hozzászólók két percben először is Hanslik kolléga. Hölgyeim és Uraim, biztos úr, szeretnék Dezér úrnak köszönetet mondani, hogy kiválóan együttműködött velünk a vállalati társadalmi felelősség vállalás területén a nemzetközi kereskedelem, kereskedelmi megalapodások terén. A CSR már többször megjelent a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos vitákban, a kereskedelmi tárgyalásokban, például Dél-Koreával, Kolumbiával és Peruval. A jelentésnek köszönhetően a parlament is aláhúzza azt, hogy mindenféleképpen szükség van vonatkozó záradékban elvárni a vállalati társadalmi felelősségvállalást ezekben a megállapodásokban. nagyobb átláthatóságot kell biztosítania mindennek, és arra kell ösztönöznie a vállalatokat, hogy alkalmazzák a társadalmi felelősségvállalás elveit. Végezet, végül is arról van szó, hogy a vállalatnak kell törekednie arra, hogy többet teljesítsen, mint amit a törvény elvár tőle. A nemrégiben Indiában tett látogatásom során találkoztam üzletemberekkel, és megkérdeztem, hogy ők mennyiben foglalkoznak a társadalmi felelősségvállalással, és a válaszok alapján én optimistán látom a helyzetet. Dezir úr jelentése szerintem tovább hoz, további hozzájárulást jelent ezen terület erősödésének. Köszönöm szépen a következő hozzászóló három percben kutás úr. Remélem jól említettem. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, tisztelt kollégák. Szeretnénk gratulálni a Zsadó úrnak, kiváló javaslatokat tett, és az is példamutató volt, ahogy a többi politikai frakcióval egyeztetésre hajlamot mutatott. Voltak olyan pillanatok, például Kopenhágában, amikor lehetőségünk adott arra, hogy az Európai Unió nevében egységes hangon szólaljunk fel. Az e- egész világ azt várta, hogy az Európai Unió vezető szerepet vállal ebben a folyamatban és a lemaradókat is megpróbálja magával vinni. Óriási volt a kiábrándulás, ezt követően vannak olyan uniós tagállami kormányok, akik nem hajlandóak vállalni a nehéz döntéseket a széndiokszid kibocsátás csökkentése érdekében. Talán a gazdasági és pénzügyi válság lassított a lendületen de az éghajlatváltozás elleni harcnak folytatódnia kell eh, tagállami és globális szinten is. Hiszen a következő generációk jövőjével játszunk, és az sem fair, hogy a fejlődő országok állják a globális eh, felmelegedés eh, árát, miközben a iparosodott, fejlett országok pragmatikusan eh, gondolkodnak. Az észak és dél megosztottsága tekintetében Cancúnban talán tovább tudunk lépni. Egy globális megállapodásra van szükség, és egy jogilag kötelező érvényű megállapodásra, amely segítségével 2 fok Celsius alatt tarthatjuk a globális felmelegedés mértékét. A kopenhágai politika kevés, ennél többre van szükség. Ezen kívül az unió erőfeszítései önmagában nem járhatnak sikerrel 2012-t követően. A többi fejlett országot is hasonlóan ambiciózus vállalásokra kell rábírni. Végezetül, de nem utolsó sorban a kereskedelem és éghajlatváltozás közötti kapcsolatról szólnék. A kereskedelem roppant fontos a technológiai transfer tekintetében, ezért a környezetbarát kereskedelem előtt tornyosuló akadályokat le kell bontani, például WTO szinten a környezetbarát termékek vámtarifáját csökkenteni kell. Ugyanakkor azt is fel kell ismernünk, hogy óriási a különbségek tapasztalhatóak munka, ügy és szállítási szempontból, ezért a környezetbarát termelést mindenképpen támogatom. Kutas als nächstes für... Köszönöm, Kutas kolléga. Következőként két percben Belder kolléganő következik. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. A vállalati társadalmi változás, koncepció az elmúlt évtizedben igen gyorsan elterjedt a vállalati kultúrában. Ki gondolta volna, hogy ez ilyen alap értékek és alapelvek érvényesülnek, hiszen ez befolyásolja a munkavállalók helyzetét, illetve a környezet védelmet. Ez idáig nem mindig zöggenőmentesen érvényesültek azonban ezek az elve. A CSR kötelező érvényű elvárás legyen a megállapodásokban, vagy pedig önkéntes alapon érvényesüljenek-e az európai polgárok egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy a különböző ipari katasztrófák, például a BP olaj katasztrófája rávilágított arra, hogy figyelemmel kell kísérni azt, hogy hogyan működnek európai vállalatok külföldön. Nem pusztán gazdasági alapon kell az expanziót, a nemzetközi terjeszkedést indokolni figyelembe kell venni, hogy bizonyos egyéb szempontoknak is érvényesülniük kell a érintett országokban, a helyi lakosság érdekeit is figyelembe kell venni. Csak a helyi kormányok tudnak olyan mércéket, standardokat előírni, amelyek biztosítják, hogy a vállalatok etikusan működjenek. Az EU-nak arra kell ösztönöznie a vállalatokat, hogy a CSR követelményeikről beszámolókat készítsenek saját országukban és külföldön egyaránt, hiszen enélkül a CSR semmi más nem jelent, mint a PR megjelenésének fényezését az egyes vállalatok nemzetközi multinacionális vállalatok esetében. Garantálnunk kell a fenntartható fejlődést, a munkajogok érvényesülését, hiszen ezek rendkívül fontosak az európai kereskedelmi érdekek külföldön történő érvényesítésében. Dank, Frau Kollegin Berder. Als nächstes für eine Minute Frau, Herr Kollege Enna. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. La Commission. Itt a vad szabad kereskedelemről van szó, hogyha az EU kereskedelem politikát alakít ki, akkor specifikus érdekeit figyelembe kell, hogy vegye, mert a szabad verseny csak mítosz. Minden dömping lehetséges az adó, a szociális, a környezeti dömping egyaránt, és természetesen a versenyképesség tor, verseny torzul, hogy ki utattaláljunk és megakadályozzuk, hogy a munkavállalók károkat szenvedjenek el, ezért az adóparadicsomokat meg kell szüntetnünk, az energiát, a vizet, az gyógyszereket, a mezőgazdaságot és a képzést kell támogatnunk, Különösen az a fontos, hogy környezetvédelmi és szociális határo kritériumokat határozzunk meg, amelyek az egyenlőséget biztosítják a kereskedelemben, és a munkavállalók jogait is figyelembe veszik. Köszönöm, Enin kolléga, most Köztinger kolléganő következik két percben. Köszönöm szépen, Hának úr. Az Európai Unió fennállóda jövőbeli kereskedelmi, politik, kereskedelmi kapcsolataiban nagy felelőssége rendelkezik az emberjogok, szociális és környezeti sztenderdek területén. Ez fontos alap a szabadkereskedelmi megállapodásoknál. Minden egyes tárgyalásnál az EU jelzést küldhet, hogy a helyes foglalkoztatási körülmények legyenek, és helyes gazdálkodás a forrásokkal a Mercosur tárgyalásokra utalnék, vagy az Indiával folytatott tárgyalásokra. Az EU ilyen szempontok szerint, mint például a gyermekmunka, vagy a természeti erőforrások megszüntetése, az olcsó termékek importját korlátoznia kell. A gyors profit helyett ezeket kell a forrásokat kell megőriznünk, éppen ezért ezeket a szempontokat a jövőbeli kereskedelmi megállapodásokba be kell foglalni. Ezen sztenderdek megállapítása nem csupán az etikáról és az értékekről van szó, hanem a termelők azonos kezeléséről az EU-n belül és azon kívül az európai fogyasztók védelméről is van szó, valamint a termék nyomon követhetőségéről. Ebben az összefüggésben az 48-as cikkre utalnék, ahol az európai agrármodellt kritizálják. Noha biztonságos élelmiszereket garantál ez. A negatív kihatásokról esik szó az éghajlatváltozásra. Elmondanám, hogy számomra az élelmiszerbiztonság az 500 millió európai polgár számára előnyt élvez az EU-nak önállónak kell maradni az élelmiszerellátás területén, ne legyünk függőek az importtól, ez fatális lenne. Kötelezve érzem magam az EU polgárok előtt, és éppen ezért ezt a szövegrészt nem tudom támogatni. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Köztinger kolléganő. Következik a kecsdély eljárás. Elsőként Rojtova asszony kap szót. Pane předsedo, jsem nadmíru spokojená z nové... Elnök úr, a nemzetközi kereskedelemre vonatkozó jogszabályokkal roppant elégedett vagyok. Az INTA szakbizottság tagjaként az előző parlamenti ciklusban többször felemeltem a hangom az európai értékek és kereskedelmi értékek védelme érdekében. A szociális és környezetvédelmi normákkal megelőzhetjük azt, hogy a nemzetközi versenyben eh, egyenlőtlen feltételrendszer alakuljon ki. Minden kereskedelmi megállapodásban kell, hogy legyen emberjogi záradék, és előfeltétel kell, hogy legyen ez a preferenciális kereskedelmi elbánásnak is. A rabszolga munkával eh, készült termékek importját tiltó jogszabályokat kell hozni, ez az Ákácsi országokra és Kínára egyaránt vonatkozik. Szafi kollégának gratulálnék, ez jó mutatja az el, előadó munkája, hogy előre mozdultunk. Köszönöm szépen. Mikolássik kollégának adom meg a szót. Vielen Dank, Herr President. Köszönöm. Prinieslo prijatie Lisabonskej zmluvy dovolujú dlho očakávané nastolenie rovnováhy. A Lisszaboni szerződésből fakadó lehetőségek biztosítják, eh, hogy eh, számos dolgot eh, megvalósíthassunk, ha a hitelünket akarjuk növelni, és így megjelenni, akkor mindenféleképpen érvényesítenünk kell az emberi jogokat. A bizottság az ilyen szerződéseket, vagy megállapodásokat megköti, még olyan esetben is, amikor nem szerepelnek ilyen emberi jogi, szociális vagy környezetvédelmi záradékok, ezeket mindenféleképpen ellenőrizni kell. Itt végül is a munkavállalók egészségének védelméről van szó, ami nagyon szorosan összefügg az élet védelmével, és Köztinger asszonynak szeretnék gratulálni a szövegéhez. Köszönöm, elnök óra. Három eh, jelentést úgy lehetne talán összefoglalni, hogy a nők és a férfiak érdekéből itt kell, hogy szolgálja a kereskedelem, nemzetközi kereskedelem, és nem fordítva. minden eh, kereskedelemben megszerzett euró több eurónyi kárt okoz a környezetvédelemben. Végre kimondjuk, hogy az ILO hatáskörét növelni kell, illetve a tisztességtelen piaci verseny ellen is fel kell lépni. Ez is kiváló. A helyi szervezetekkel szorosabb együttműködés eh,

Köszönöm szépen, Szegedi kolléga. És akkor Kelly kolléga kap még a KSDI keretében utoljára szót. A verseny nyilvánvalóan azt feltételezi, hogy fellépünk a versenyben, és a harmadik országbeli termelők a mi termelőinkkel. Valóban Számos mezgazdasági termék vagy hal termék az EU-ba más országokból érkezik, ahol sokkal alacsonyabb követelmény szint mellett állítják azokat elő. A közelmúltban megkötött megállapodásaink közül néhány igen jó, például Dél-Koreával kiváló megállapodást kötöttünk, és többen egyetérthetnek, hogy erre kell törekednünk. Meg szeretném a bizottságtól kérdezni, hogy tervez-e gazdasági partnerségi megállapodást Japánnal? Ugyanis ebből mindenféleképpen hasznot húzhatnánk. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Kelly kolléga. És akkor most Degücht biztos úr kap szót. Thank you very much, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, nagyon gazdag vitát hallottunk, és jó lehet, a három jelentés hasonló filozófiát tükröz, a részletek, a gondolatok azonban rövid idő alatt, az én rövid eladásom keretében nem válaszolhatók meg. Hiszen egy meghatározott jogi, intézményi, politikai keretben működünk a 27 tagállam, illetve a WTO tekintetében. Én most azt szeretném kiemelni, hogy egy egyes jelentésekben mik voltak a legérzékenyebb pontok. Természetesen nem lesz teljes körű a lista. A Szájfi jelentésben felmerült az ILO megfigyelő központra vonatkozó gondolat, és hogy ez javíthatná a nemzetközi szervezetek közötti együttműködést. Ahhoz, hogy jobb szociális és környezetvédelmi eredményt érjünk el, megvalósítható célokat kell megfogalmaznunk, olyan stratégiát, amely megvalósítható. Ez mindenféleképpen egy hosszú távú törekvés kell, hogy legyen. Hozzátenném, hogy a Szaifi javas, jelentésben megfogalmazott javaslattal kapcsolatban, ami emberi jogi jelentéseket írna elő a szabadkereskedelmi megállapodásokban, ezt a szempont végig érvényesül, ennek a szempontnak végig érvényesülnie kell a tárgyalások során, és nem korlátozhat egy konkrét időszakra a tárgyalások vége és a megállapodás tényleges aláírása közötti időszakra. Ez egy másik összefüggésben már ma délelőtt is felmerült, de a Lisszaboni szerződést kell figyelembe vennünk, ami teljesen egyértelmű teszi, hogy a bizottság kezdeményez, és aztán a ratifikációs folyamat során a tanács aláír, és az Európai Parlamentnek pedig joga és kötelessége szavazat útján, szavazás útján ratifikálni. Tehát előfeltételként nem feltétlenül tartanám ezt az elképzelést, ami a jelentésben szerepel pozitívnak, de annak mindenféleképpen eh, látom értelmét, hogy ezeknek a megállapodásoknak szerepe lehet az emberi jogi kérdések területén. Ami a gyermekmunkát illeti, most tárgyalunk szabadkereskedelmi megállapodást Kínával, ahol a fenntarthatóság kérdését eh, átfogóan kell kezelnünk. India meglehetősen skeptikus az ilyen fenntarthatósági fejezettel kapcsolatosan, de változatlanul ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy ez a fejezet bekerüljön a megállapodásba, és biztos, hogy ez lesz a végeredmény. Én csak feltettem volna a kérdést, hogy, és később erről természetesen vitatkozhatnak, és figyelembe vehetik, hogy az egyes harmadik országok esetében a fenntarthatósági fejezet nem csak a tartalommal függ össze, hanem azzal a filozófiával, amit a ezen harmadik országok e tekintetben képviselnek. A zsadó jelentésre rátérve, én azt hallottam, hogy a kétoldalú megállapodások mindegyikében legyen egy éghajlat védelmi vagy változással kapcsolatos fejezet számos elemet kell figyelembe venni ahhoz, hogy az éghajlati kihívásnak meg tudjunk felülni, felelni. És azt hiszem, hogy ezeket a szempontokat egy-egy megállapodás nem tudja önmagában ellátni, ehhez sokkal szélesebb körű átfogóbb megoldásokra van szükség. Ugyanakkor a Doha forduló keretében ez megkérdőjeleződik, hiszen nem minden résztvevő a több oldalú megállapodás nem minden résztvevője ért egyet ezen fejezet jogosultságával vagy indokoltságával végezetül, ezért úr jelentéséről. Azt hiszem, hogy ez a jelentés nagyon jó időben született, a bizottság most állt össze egy közleményt a társ, vállalati társadalmi felelősségvállalásról, és az OECD tagországok is szeretnék minél előbb átdolgozni, megújítani a jövő májusi miniszteri értekezlet előtt az erre vonatkozó irányelveket. Itt több lehetőség kínálkozik annak érdekében, hogy a vállalatok felelősségvállalását szorgalmazzuk, függetlenül attól, hogy a tevékenységüket hol folytatják. És mindez nem pusztán kereskedelemmel összefüggő, kétoldalú vagy többoldalú kereskedelmi megállapodásokkal összefüggő kérdés. Az, ENSZ, az Egyesült Államok nemrégiben fogadott el egy törvényt, miszerint a multinacionális vállalatok tevékenysége, vagy az USA-ban lévő bejegyzett székhelye kell, hogy elkészítse a különböző pénzügyi tevékenységekről a beszámolót, ami a nyersanyag felhasználást illeti. Ez egy üdvözlendő kezdeményezés, ami teljesen kimarad a kétoldalú megállapodásokból. A multinacionális vállalatok, ha az Egyesült Államokban vannak bejegyezve, akkor az Egyesült Államok foganatosíthat szankciókat az ilyen vállalatokkal szemben, és nagyon jó lenne, hogyha mi is ugyanezt tennénk az európai vállalatok esetében, amelyek főleg harmadik világbeli felülő országokban tevékenykednek, és ugyanezt kellene, hogy Kanada és Ausztrália is tegye, akkor szerintem az ilyen ipari tevékenységek zömét lefedhetnénk a világon. És ez egy komoly hozzájárulás lehetne a fenntartható feltételek elősegítése terén. Tehát röviden gratulálok a három jelentéstevőnek, és én tovább fogom majd folytatni a munkát önökkel a következő hónapokban és években ezekben a témákban. Köszönöm, biztos úr! A vita lezárásaként mindhárom jelentéstevő két-két percet kap, elsőként Szajfi asszony. Merci, euh, monsieur... Köszönöm, elnök úr. Nagyon kevés az időnk, de biztos úr egy vitát kezdeményezett, és el is fog jönni, hogy ezt majd folytathassuk a jövőben is. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában, különösen az árnyékjelentéstevőknek. Ugyanakkor szeretnék Zsadó és Dezir kollégáknak is köszönetet mondani az együttműködésért. A témák hasonlók voltak, kiegészítettük egymást, és lehetővé tették az eszmecserét ugyanazt az optikát használva tudtunk dolgozni, ugyanazt a célt szolgálva, tehát, hogy a kereskedelmi megállapodásokba az emberi jogokat, a környezetvédelmet és a szociális jogokat is foglaljuk bele. Mindez időre van szükség, hiszen az emberek gondolkodása nem változik meg az egyik napról a másikra, de nem várhatunk arra, hogy a mentalitás magától megváltozzék. Néhány intézkedést javasoltunk ezekben a jelentésekben, amit amiket ma itt bemutattunk, és hogyha ezeket az intézkedéseket végrehajtják, akkor lépésről lépésre egy igazságosabb és környezetbarátabb gazdaság irányába tudunk elmondani. Az EU-nak kell ezt a változást kezdeményeznie, és jó példával kell előjárni a kereskedelmi partnereivel szemben. Most Zsadó úr következik. Euh, euh, köszönöm, elnök úr. Biztos úr, köszönöm a válaszát, és az éghajlat fejezettel kapcsolatban fejeztem, az ön válaszát. Remélhetőleg a többi kérdésben is lesznek konkrét javaslatai, amelyek ráadásul konkrét intézkedésekre válthatóak a kereskedelmi megállapodásokban, hiszen végső soron a kereskedelmi tárgyalások a WTO-ban egyébként ezek igen bonyolult tárgyalások, jelenleg válságban vannak, mégis lehetőséget nyújtanak számunkra arra, hogy két oldalú állapodásainkba új típusú eh, záradékokat, elemeket eh, építsünk be, annak érdekében, hogy emberi jogok, környezetvédelem, eh, szociális jogok vagy az éghajlatvédelem terén elérjük céljainkat. Nagyon komoly kérés ez, követelés ez, és hogyha holnap a többség támogatja ezeket a jelentéseket, remélhetőleg ez az Európai Parlament részéről igen komoly jelzés lesz a tanács és a bizottság irányába. A gazdasággal kapcsolatban a gazdasági tankönyvek szerzői sokat írtak már arról, hogy hogyan lehet a termelési költségekbe beépíteni a szociális vagy környezetvédelmi Eh, előnyöket, eh, ami pedig az Európai Unió élelmiszer szuverenitását illeti. Nos, ezügyben számíthat a támogatásomra. Köszönet a kollégáknak, a biztos úrnak, nyíltságukat, javaslataikat és konkrét eh, ajánlásaikat köszönettel megfogadom. Köszönöm Zsadó kolléga, a vita lezárásaként Dezir kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr, két percem van, ön is tudja, remélhetőleg. Most nem fogok ki futni az időből. Köszönöm biztos úr válaszát, Meglepő az, hogy a frakciók nézeteltései, különbségei, véleménybeli különbségei miatt az egyértelműen megjelenik, az az igény, hogy a kereskedelmi politikában tükröződjenek szociális és környezetvédelmi eh, szempontjaink. Érdekes volt, amit elmondott, amikor megszakította a hozzászólásomat. Nos, a biztos úr is azt beszélt a vállalati társadalmi felelősségvállalásról, amely nem veheti át a cégek, az államok felelősségeit. Havit úr utalt arra a jelentésre, amely körbejárja ezt a témát. A multinacionális cégek társadalmi felelősségvállalása terén új elvárásaink vannak az egész termékpályára kiterjedően, illetve az igazságügyi együttműködés is e, e, azt jelenti majd, hogy az anyacég e, a nek felelősséget kell vállalnia az alvállalkozói vagy a leányvállalatai által elkövetett törvénysértéseket. Hát ez alapvető fontosságú. Azt hiszem, hogy egy közös megközelítés lehet célra vezető, akármilyen nehéz is lesz ez, és ezt valahogy be kell csatornázni a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokba. A CSR-re eh, a Koreával és Latin Amerikával kötött megállapodásaink utalnak, ez jó kiindulási alap. A mai vita alapján azt biztosíthatjuk, hogy koherensek leszünk a vállalati